a megfelelő szakbizottság az Európai Parlament által szövege, elfogadott szöveget a 216. cikk eh, negyedik bekezdése értelmében elfogadottnak tekintjük, hogyha 24 órán belül legalább 40 képviselő nem kéri, hogy szavazásra kerüljön sorra magát, a szöveget pedig megtalálják. Egyébként a címet pedig az ülés jegyzőkönyvében megtaláljuk szerdán a 74. cikk értelmében a megfelelő rendes jogalkotási eljárás keretei